nagy ész ahhoz, hogy annak a néhány elnöknek és alelnöknek a nyelvén megtanuljuk ezt a három szót, és a másik hosszú távú megoldás pedig, hogy kevesebb szövegről és kevesebbet kell szavazni. Nos, először is, ha pártos voltam, akkor hálás lennék, hogy ha felírná, hogy mire gondol konkrétan. Én kész vagyok erről önnel akár vitatkozni és csak allergikusan reagál hallottam, mert olyan szavak hangzottak el, hogy ez egy őrültség, marhaság, hogy szégyen. Ez egy olyan nyelvezet, amit nem tartok méltónak a parlamenthez, és nem is tartom találónak ebben a környezetben. Egyébként régebben több lehetőségünk volt a szavazásokra. Régebben ugye péntek reggelig üléseztünk. Én azt hatékonyabbnak tartottam, akkor többet lehet beszélni, meg többet szavazni. Tehát egyrészt többet akarunk beszélni, hosszabban akarunk beszélni, másrészt meg Strasbourg egyik lábát állon elfűrészeljük, és panaszkodunk, hogy túl sűrű a program. Egyébként pedig Brüsszelben kevesebbet szavazunk, mint itt Strasbourgban. Ha megengedik, én most befejezném a vitát, és a kollégák lehetőséget kapnak a szavazat magyarázatra. Először is a Fernández de Pré jelentésről van szó, Posztusil kolléga, parancsoljon. aktivně vedete schůzi abyste zazněli opačný hlas a nyní k samotnému vysvětlení. já jsem podpořil Köszönöm szépen, elnök úr, én úgy gondolom, hogy rendkívül hatékonyan elnököl. Egyébként, ami magát a költségvetést illeti, és a 10 milliárd eurós növelést, ezt én megszavaztam.